jegyzőkönyvét kiosztottuk. Van -e ezzel kapcsolatban bárkinek megjegyzése? Ha nincs, akkor azt elfogadottnak tekintem. Niniejsze informuje, że pod oświadczenie... És tájékoztatom Önöket, az 54 22-es Schröter és Ketlin asszony által javasolt szöveget támogatta a parlamenti képviselők többsége, és ezért az eljárási szabályzat ide vonatkozó pontja alapján ezt a szöveget elfogadottnak kell tekintenünk 2010 20 5-ével. Megkérdezem a szerzőket, hogy kívánnak-e hozzáfűzni valamit a nyilatkozathoz. Mrs. Yes, please. Uh, Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Nagyszerű dolog, hogy megkaptuk a megfelelő számú aláírást az Európai Unión belül szállítandó lovak levágásával kapcsolatos állatvédelmi kezdeményezésünkhöz. Tájékoztatom azt mondjam, hogy én még nem írtam alá, de nagyon szívesen aláírnám, csak nem volt még eddig alkalmam rá. Ha még egy aláírásra szükség van, akkor szívesen megadom azt. 2010. február 10-ével Madame Constance Le Grip fogja helyettesíteni